So, meine... Hölgyeim, szétszórtan jelenlévő hölgyeim és uraim, egy elszórtan jelenlévők. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Ladies and gentlemen who are here, wir haben die Tagesordnung ändern. Módosítanunk kellett a napi rendet, különben sűrűbb lett volna. Most politikai tartalmak kerülnek szóba Egyébként ma délelőtt Tajani biztos úrral lett volna egy eszmecserénk, tegnap mondta le. Nem tudom meg, éppen ezért megmondani miért. Politikai ügyek merültek fel, de hogy mi ez, ezt nem tudjuk. Minden esetre írok egy levelet a szakbizottság nevében is, ha nincsen komolyabb kifogásuk ez ellen. Azt gondolom, hogy ez így nincs rendjén. Folyamatosan tervezünk, igyekszünk mindent jól megszervezni, és nagyon nehéz ezt megoldani. És hát egy ilyen réssel most azt kell, hogy mondjam, komoly zavar alakul ki a tanácskozásunkban. Éppen ezért most a végén örülök, hogy a 13.-11. pontot előre tudtuk hozni, a kollégák egyet is értettek ezzel. És nézzük meg az irányelvet, amely a piaci felügyelettel és a termékbiztonsággal foglalkozik. Kómi kolléganő a jelentés készítője, meg is kapja a szót. Parancsolja. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor röviden szeretném a véleményünket közölni a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Röviden szeretném elmondani, a 2095-ös irányéről beszélünk, ennek a lényege a termékbiztonság. 2004. január 1 kellett volna átültetni ezt a saját jogrendbe. Elmúlt év óta, 2009. januárja óta pontosabban szólva, megfelelő rendelkezések születtek tettek a végrehajtással kapcsolatban, az ott felmerülő problémákkal kapcsolatban. A tagállami átültetés azonban egy sor nehézséget okozott. Van némi mozgástér természetesen az átültetés során, és az alkalmazásban felmerül egy sor nehézség. Termékbiztonságról, a termékek eltéréséről beszél ez a anyag, és azért az országok között, a tagállamok között eh, nagyjából egységre kéne jutni az alkalmazásban. Át kell dolgozni az irányelvet éppen ezért. A bizottság eh, megkívánja vizsgálni, hogy milyen irányba kéne átdolgozni az anyagot, és most a legnagyobb nehézségekről szeretnék röviden beszélni. Vegyük a kritériumokat hogyan alapítjuk meg a termékbiztonságot, aztán a jelentéstételi kötelezettség a tagállamok részéről, a bizottság felé, és intézkedések merülnek fel, amikor speciális körülményeket biztosítanak az értékesítéshez, és a veszélyes termékekről is jelentést kell készíteni. Erre előírt eljárások vannak, épp főleg akkor, hogyha a polgárok egészségét érintik ezek. A RAPEX jelentéstételi rendszer az, amelyről beszélünk, és ez mindenképpen javításra szorul. Aztán szabványosításra is szükség van európai szinten. Ez az IMCO, elé, IMCO előtt szavazásra került, és a plénumon is, és mi mindenképpen támogatjuk ezt, hogy ilyen szabványosításra sor kerüljön. Ezek bevezető megjegyzések voltak. Egyéb iránt egy néhány fontos pontot kiragadva szeretnénk kezelni. Arról van szó tehát, hogy az üzenetet egyértelműbbé kell tenni. Négy aspektus szeretnék kiemelni. Egyrészt megkérjük a az Európai Bizottságot gondolja végig, hogy lehet-e egy egységes piacfelügyeleti rendszert készíteni. Ha már átdolgozzuk az irányelvet, akkor a harmonizációt kéne előtérbe állítani. Éppen ezért észszerű lenne a termékbiztonságot egységes keretbe helyezni. A második pont a nyomon követhetőség. Arról van tehát szó, hogy a fogyasztónak meg kéne kapni a lehetőséget arra, hogy lássa, honnan is érkezik valójában a termék. Tehát nyomon követi az útját. Egy megfelelő konzultációt kérünk a bizottságtól, illetőleg egy hatástanulmányt, hatásvizsgálatot. Nézzék meg, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy a nyomon követhetőség meglegyen. Ezzel egyidejűleg izomikrocsipekről beszélünk, más technikai lehetőségek is vannak, például rádióhullámok, frekvenciák is. Nem akarom természetesen senkit sem elijeszteni, hiszen van ennek egy költség tényezője is, de tájáni biztos úrral éppen ezeket a költségeket vizsgáljuk, amelyek a vállalatok esetében jelentkeznek, amiket nem háríthatnak át a fogyasztóra és úgy gondolom, hogy a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel ilyen irányba lehetne haladni. Aztán említettem a RAPAX rendszert, ami a termékbiztonság szempontjából nagyon fontos, ezt hozzáférhetőbbé kell tenni a lakosság és a kis és középvállalatok számára, és egyszerűbbé természetesen. Végül pedig elnök úr, a szabványosításról is beszéltem, ezt javítani kell, egyértelmű mandátumokat kell kialakítani, hogy kis és középvállalatok jobban részt vehessenek a szabványosításban. Az IMCO-ban ezen dolgozunk. Az általános termékbiztonság érdekében ezeket a lépéseket tartjuk szükségesnek. Természetesen kész vagyok válaszolni kérdéseikre, ha annak ilyenek és javaslataikat figyelembe venni. Arról van tehát szó, hogy a termékek és a szolgáltatások minőségét szeretnénk javítani a fogyasztók érdekében. Sajnos a mikrofon nincs bekapcsolva. Az elnök úr esetében. Elnézést kérek, mondja az elnök úr. Kérdés az, hogy van-e hozzászólás a kollégák részéről? Keine Wortmeldung. Úgy látom, nincs az nem baj, akkor jó munkát végzett kolléganő. Úgy látom, hogy a támogatást megkaptam, köszönöm szépen. Ennek az is az az oka, hogy árnyék előadók nincsenek jelen időnként, de összefügghet akár itt a cserével is a napi rendben. Az Európai Bizottság jelen van. Az Európai Bizottsághoz fordulók kívánnak-e ők reagálni? Igen, úgy látom. parancsoljon Köszönöm szépen, nagyon röviden. Először is szeretnék gratulálni Komi asszonynak a nagyon világos szavakért. Nagyon jó munkát végzett. Azt gondolom, hogy azok a javaslatok, amik itt megfogalmazásra kerültek, a mi gondolatainkat is tükrözik. Mi is kívánunk egy egységes piacfelügyeleti rendszert felállítani, ami a rendelkezéseket illeti, és természetesen az alkalmazásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A közös nyomásgyakorlás, az IMCO és ezen belül is Harbour úr nagyon érzékenyek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A nyomon követhetőség is egy nagyon lényeges elem. Azt gondolom, hogy a parlament 2008 során nagyon sok munkát végzett már ezzel a munkával kapcsolatban, hiszen a nyomon követhetőségi szabályok már úton vannak, különös tekintettel a termékbiztonságra. Ami az izocsippeket illeti, a problémákra is koncentrálni kell, különösen a költségek vonatkozásában, hiszen hogy mondjuk 50 centes tételről is beszélünk néha, egy golyóstól esetében, viszont ugye indokolni kell az összes tételt, amivel hozzáadott értéket teremtünk. A hetes pontra szeretnék rátérni, ami a szankciókat illeti, hát azért ez mm, egy nagyon veszélyes terep, hiszen a jogi rendszerek, illetve az igazságügyi rendszerek nem tudom mennyiben lesznek kompetensek e-, ezen a téren Két évvel ezelőtt ebben a témában elfogadásra került egy csomag, és nyilván annyira leszünk előíróak, amennyire ez megengedett. Összességében azonban azt gondolom, hogy az itt megfogalmazott javaslatok a szabványosítással kapcsolatban is nagyon abban az irányba mutatnak, amelyekre mi is gondoltunk, és az IMKO szakbizottságon belüli munka is megfelel a mi elképzelésünknek. Elnök, köszönöm szépen. További hozzászólók vannak-e? úgy tűnik, hogy nincsenek, akkor tovább is léphetünk a napi rendünket, és a 14-es pontra térünk át. Utalnék egyéb iránt arra, hogy van még egy kis változás a módosítók benyújtási határidéit illetően. November 16-12 óra Ez tehát a módosítók benyújtásának határideje, november 16 déli 12 óra. Ha egyetértenek, akkor térjünk át a 14-es napi rendi pontra, a kohéziós programok végrehajtásáról szóló 2010-es éves jelentés 2007 és 2013-as közötti időszakra. Szóza Wagner az előadó, hogy parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen elmondta, hogy egy állásfoglalási tervezetről van szó. Témája pedig a Fejlesztési Bizottság, mint illetékes bizottság jelentése. Nagyon sok témával foglalkoznak a kollégák, hiszen egy nagyon komplex területről van szó. A bizottság közleménye a 2010. évi jelentésről, a kohéziós programok végrehajtásával kapcsolatban 2007 és 2013 között. Azért lényeges ez a közlemény, mert itt egy általános megközelítésben vizsgálják a kohéziós programoknak a végrehajtását az említett időszakban. Elsősorban pedig a stratégiai jelentésekre támaszkodva, amelyeket a tagállamok fogalmaztak meg. Azaz egy új eszközről van szó, és ezáltal a valóságot újszerűen lehet értékelni. Tulajdonképpen időben még nem vagyunk olyan távolságban, hogy valóban valós képet vonjunk, mégis nagyon hasznos ez a, az a új eszköz. Hiszen le lehet vonni a következtetéseket, hogy ez a kohéziós politika milyen eredményekre jutott, mi a hozadéka. Ugye a leg legfejletlenebb, legszegényebb régiók fejlesztése az egyik nagyon fontos kohéziós politikai cél, ezek felzárkóztatása, valamint a gazdasági és társadalmi ö, disparitásoknak a ledolgozása, megszüntetése. Ezek képviselik a legfontosabb ö, értékeket ezen politikán belül. Ugye amennyiben az európai politikákat erősíteni szeretnénk, és a versenyképességgel, az inter, a régió közötti együttműködés és a kommunikáció javítása mindezen irányba mutató eszközök, és a kommunikáció révén az egyes intézményekkel megfelelően biztosító a kapcsolattartás. Ez az egyik következtetése a bizottságnak. Van két aspektus, amit szeretnék kiemelni. Egyrészt ott vannak a beruházások, a strukturális változtatásoknak a támogatásáért a KKV-k tekintetében, a jobb városi közlekedés célját is megemlíteném, a képzések és továbbképzések területét valamint a pedagógiai és a szanitár berendezéseknek a biztosítása. A bizottság úgy látja, hogy ezek megfelelően megfogalmazott célok, azonban nem lehet minden célt ugye egy az egyben átültetni másik területre is. Nem minden cél azonos minden egyes területen. A saját szakbizottságunk hatásköre ugye a saját asztalunk, hogy úgy mondjam, 13 és fél százaléka az eszközöknek erre az területre kellene, a kiadásra kerüljön, az energia hatékonyságra pedig 19 százalék. Három tagállam vonatkozásában készítettünk vizsgálatot, és itt óriási az előre haladás az eszközök felhasználása területén. Ami a szélesságú kommunikációt illeti, hát e tekintetben is nagyok a különbségek. Itt 18,8%-a a pénzeszközöknek az, amit erre irányoztunk elő, de itt sem túlságosan homogén a kép. Az ipari szakbizottságban ugye, saját jelentést készítünk és ezáltal két aspektust kívánunk kiemelni. Azt várjuk a bizottságtól, hogy az energia megtakarítást automatikusan kerüljön beszámításra, illetve ez számítson alapfeltételnek annak érdekében, hogy valaki a kohéziós alapokból pénzt hívhasson le. Ez az egyik fő gondolata a dokumentumomban. A másik pedig, hogy az energiahatékonyság és a, fel, a megújuló energiaforrások felhasználása arányokat tekintve nőjön. Azt is megállapítjuk, és leírjuk a jelentésben, hogy a beruházások különbözősége, különböző mértéke a digitális területen, mint ahogyan ez szerepel a bizottság közleményében, mindenképpen javításra szorul. Azt várjuk a bizottságtól, hogy az információs és kommunikációs technológia terjedését támogassák ösztönzőkkel, hiszen ezáltal a gyorsabb sávokba való beruházásokat is támogatni lehet. És ezáltal az internethez való hozzáférés és az általános univerzális szolgáltatások minősége is javulhat. Azt gondolom, hogy ez egy kiemelt fontosságú aspektus. Az egyetemes szolgáltatásokhoz való hozzászó férés nagyon lényeges, bár ez egy újszerű megállapítás. és hát körülbelül a 150, ezelő, 150 évvel ezelőtti iskolai feladatoknak felel meg. Nyilván az internethez való hozzáférés biztosítása mindenki számára ma nagyon komoly feladat. A digitális szakadék áthutalása a gazdagok és a között és a szegények között, valamint a vidéki és a városi lakosság között mindenképpen áthidalandó. Ezt már többször is aláhúztuk. az intergrupokon belül, illetve más illetékes bizottságokkal, a kollégákkal együtt dolgozunk ezen a területen. Elnök, köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a kollégák részéről? Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincsen. Nem tudom, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. Igen, tele parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Gabriela Kukucskova vagyok, a regionális politikát képviselem, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak a, véleménytervezetéért. A bizottság üdvözli a javaslatokat, amelyeket tartalmaz a véleménytervezet, Elégedettek vagyunk a tartalommal, csak két megjegyzésem lenne a feltételekről, illetve a kohéziós politikák ö, energetikai beruházásainak százalékos értékére vonatkozom. Nos, először is a kohéziós politikára vonatkozó beruházások szabályai a jelenlegi bizottsági szabályzatban találhatók, a kohéziós politikára vonatkozik ez a szabályozás. Ugyan feltételek nincsenek meghatározva, de a bizottság a jövőre vonatkozóan szeretne ilyeneket meghatározni. Az ötödik jelentés tartalmazza majd ezt a témát, és az elkövetkezendő hónapok során kerül ez nyilvános vita elé, főleg a februári ülés során. A bizottság természetesen meg akarja erősíteni a teljesítményt, mégpedig a feltételek bevezetésével, és nyilván az energia megtakarítási feltételeket is. Úgyhogy felvetődik majd ez a kérdés. Ami pedig az energia területén történő beruházások arányát illetően. A bizottság bilaterális alapon veti fel ezt a kérdést a tagállamokkal, és fontos megállapítani, hogy a tagállamokon múlik, hogy megkeressék a bizottságot, és kezdeményezzék ezt a vitát. State to take an action. Commission has a Jasper uh, tool. A bizottság az úgynevezett uh, technikai segédeszközzel rendelkezik, amelyel támogatja a kulcsfontosságú területeken, ide tartozik az energetika is, a beruházásokat. Ennek az eszköznek az a célja, hogy a projektek mennyisége, minősége javuljon, főleg a kulcsfontosságú területeken. Úgyhogy ez a két megjegyzésünk lenne a javaslatot illetően. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. További hozzászólást most nem látok. Hát, kedves kolléga, ön is jó munkát végzett. November 11-e délben van a módosítási határidő. Ha megengedik, akkor csináljuk meg a 15. pontot is, hogyha a kolléga egyetért. Ezzel remek kolléga, remek kolléga, lelassítom a beszédemet, remek kolléga egyetértése esetén szerintem ezt a napi rendi pontot is megvitathatjuk. Remélem a frakciók igyekeztek tájékoztatni az árnyék előadókat, nehogy aztán később nehézségeink legyenek. Nos, remek úr, parancsoljon. Ön következik. Köszönöm. Elnök úr, kicsit meglepő ez most nekem, hogy ilyen korán reggel szóljak a témámról, de azért mindent elkövetek. A jelentésem mint önök közül a legtöbben tudják, régóta az asztalon van, és nem csak én, hanem más munkatársak is úgy gondolják, hogy kicsit elhúzódik ez a dolog, a helyzet tulajdonképpen rosszabb, mint a kezdetek kezdetén, amikor elkezdtük ezt az egész munkát. Továbbra is ez egy neurologikus projekt, neurologikus pontokkal, az egyik ilyen éppen a finanszírozás. Hogyan haladjunk tovább a rendelkezésre álló információk alapján? Egy jó néhány magas szintű konferenciára is elmentem, és az a benyomás alakult ki bennem, hogy valójában a projektben nem kételkednek sehol. Én a magam részéről azokat az okokat tudnám felhozni, amelyeket aztán a jelentésben is leírtam. Tehát arról van szó, Európának versenyképesnek kell maradnia a más központokkal, olyanokkal, amelyek adott területeken működnek. Az Egyesült Államokról beszélek, az egykori Szovjetunió, Oroszország és Kína azok, amelyek itt a versenytársaink, és itt központi szerephez jut az, hogy az Európai Bizottságtól nem kaptunk részletes tájékoztató alapvető anyagot, és amíg egy ilyen dokumentum nem születik meg, addig nincs is értelme annak, hogy lezárjuk a jelentésünket. Van egy olyan pont, ahova az ismeretek, a tájékoztatás befut, és az összes tájékoztatás, és ez az Európai Bizottság. Az utóbbi időben azt állítják, hogy a világűr politika az iparpolitika egészének részeként kerül nyilvánosságra hozatalra, de nem tudhattuk ezt meg, ma is sincs alkalmunk, hogy erről halljunk a biztosoktól, és éppen ezért nincsen információnk. A másik kulcsfontosságú <clears throat> téma, nem akarok senkit konkrétan megnevezni, ha az unió tagállamairól beszélünk, de vannak olyanok, amelyek egyszerűen nem támogatják ezt a projektet, ami véleményem szerint összefügg egyébként az Európai Bizottság munkájával is. Az Európai Bizottságnak ezeket az államokat azonosítania kell, és információkat kell rendelkezésre bocsátani. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, kíváncsi vagyok más kollégák véleményére. Egyelőre köszönöm szépen. Én is köszönöm. Rezina kolléga az első hozzászóló. Köszönöm. Támogatni kívánom a jelentés készítőjének véleményét, hiszen nagyon régóta várunk ezekre az információkra, amelyekre szükségünk van a jelentés elkészítéséhez. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szakbizottságunk vezetését szeretném felszólítani, hogy igenis hivatalosan forduljanak hivatalos kérdés formájában az Európai Bizottsághoz, hogy mi történik itt ezen a területen. Egyszerűen nem látjuk, nem tudjuk azonosítani azt, hogy a késedelemnek mi az oka. Ez lehet az Európai Bizottság, lehetnek egyéb komplikációk, de mi egyszerűen azt szeretnénk tudni, hogy mi az oka. Ugyanis ezen információ nélkül nem tudunk tovább dolgozni a dokumentummal. Köszönöm szépen. Toznovski kolléga a következő. Köszönöm szépen. Én is támogatni tudom, elnök úr, a Galileo jelentés készítőjeként, raportőreként azt láttam, hogy a bizottság mindig úgy reagált az egész projekt vonatkozásában pénzügyi megoldásra van szükség, ezt meg kell találni, és ez év végéig, vagy a következő év elejéig megszületik ez. Ez volt a módszer, ahogyan dolgoztak. Ahogyan ezt gyakran teszik pénzügyi témákban, a Galileo új igazgatási szabályozata szerint elakadtunk, de a bizottság dolgozik, az Európai Bizottság, de nálunk itt a szakbizottságban egyszerűen nincs elég információ. Rémek kollégát szeretném támogatni annak érdekében, hogy egy átfogó jelentést tudjon készíteni, hogy meglássuk azt, hogy ezek a projektek milyen irányba mennek, milyen orientációjúak, és 2013-2014-ben mit akarnak elérni. Ezek nagyon lényeges projektek, az egész rendszer működése szempontjából, vagyis amellett szállok sikra, hogy több információt kell szereznünk. Sajnos biztos úr látogatása nem jött össze ezúttal, ezért itt sem kaptunk új információt. Itt a szakbizottságban folyó vita során kiderült, hogy a tulajdonjogi és pénzügyi kereteket el kell készíteni, Nekünk ezzel tisztában kell lenni, hiszen ezen információk nélkül nem tudunk dolgozni, bár azt látni kell, hogy ez a jelentés egy komplex rendszer részét képezi. További hozzászólása az Európai Bizottság részéről. Kívánna valaki reagálni? Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. A főtitkár nevében szólok. Hogyha maradt volna napi rend, akkor a szakértőnk itt lett volna, de a változtatás miatt sajnos nincs itt, úgyhogy feljegyzem a megjegyzéseiket, és visszatérek a témára később. Köszönöm szépen. Gut, ich bedanke mich. Köszönöm szépen. Remek úr kívánja még hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm. Sajnos az a helyzet, hogy ez már lassan rendszeressé válik, hogy ilyen súlyos projektekben itt az Unióban, amit az egész világ lát, improvizáció folyik az Európai Unióban. Ez pedig nem jó így, nem jó képet alakít rólunk. Az elmúlt időszakban azt láttam, hogy a közvélemény Európában igazából nem támogatja ezt a projektet, aminek az okait nem látjuk világosan. Talán az oka az, hogy nem látjuk a gyakorlati következményeket. Minden esetre vannak hírek, úgynevezett megalapozott hírek, amelyek a projektet kétségbe vonják, ami félrevezető. Nagyon sajnáljuk, hogy itt nem sikerült megtalálni a megoldást. És igazából nem tudunk nyugodt keretek között tárgyalni erről a projektről. Amellett vagyunk, hogy üljünk össze, és beszéljük meg a dolgokat. Minden esetre köszönöm a kollégáknak a támogatást abban, hogy segítettek tárgyalni erről a témáról. Csiszina kolléga véleményét is támogatni tudom. Lehet, hogy árnyék előadóként csatlakozhatna, és akkor más kollégáknak javaslatot tehetnénk a további eljárásra. Köszönöm. Meg tudom érteni azt, amiről itt beszélnek. Ez elfogadhatatlan valóban. Remek úr, én is úgy gondolom, hogy az a javaslat, amit Brezina kolléga készített, hogy üljenek össze előadóként és árnyék előadóként. Talán javaslat lenne, hogy egyeztetve önökkel levelet kéne írni talán Tajani biztos úrnak, hogy támogassam önöket. De döntsék el ők. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan pontra jutottunk, hogy hónapok óta tologatjuk a dolgot ide-oda, nem lépünk előre, és időnként jelzést kell küldenünk. Tehát ha összejönnek, gondolkodjanak el rajta, én javaslom, kész vagyok, ha önök szeretnék, vagy egyedül én, vagy együtt írunk egy levelet, önöket is bevonom szívesen, tehát hogy némi nyomást gyakoroljunk. Ebben egyet tudunk itt érteni? Akkor köszönöm szépen. Jó, rendben. A titkárságot kérem, hogy akkor ezt a munkát végezzék el a 15. napi rendi pontot is befejeztük. Van némi időnk ezek után, hiszen 10-kor szavazunk. Igyanak még egy kávét, de 10-kor legyenek itt újra. Én pontosan fogok kezdeni. Számítsanak erre.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák, kedves kollégák, kedves kollégák, napirendünk szerint a szavazásra térünk át. Elég fontos és egyben összetett szavazásnak nézünk elébe. Hálás lennék, hogyha két-három percet adnának, hogy ezt megelőzően egy pár utalást tehetnék. Lenne ugyanis bejelenteni valom. Egyrészt. A szavazást követően a 15-ös napirendi pontot újra felhívom majd, ugyanis időközben a bizottság képviselője megérkezett, és ezért szeretnénk a bizottságnak lehetőséget biztosítani a műholdas navigációs programok félidős vizsgálatával kapcsolatban megszólalni. Számos kérdés vetődött föl, amelyeket nem tudtunk tisztázni, ezért örülnék, hogy a szavazást követően azok, akik el kívánják hagyni a termet, gyorsan tegyék ezt meg, akik pedig érdekeltek a 15-ös napirendi pontban, maradjanak itt, hogy a bizottsággal eszmét tudjunk cserélni ebben a témában. Második megjegyzésem. Kérem szépen, hogy figyeljenek jól. Tegnap este 8 vagy 9-kor kaptam meg a szavazási listákat, és 9 vagy 10-kor a frakciómtól megérkezett a lista. Nem akarok most állást foglalni a kapcsolatban, hogy ez miért így történt, de azt elmondom, hogy a következő szavazáskor az este beérkezett szavazási listákat nem fogom szavazásra bocsátani, hanem egyszerűen elnapolom a szavazást ezekről. Megmondom azt is, hogy miért. Elég nehéz volt számomra elnökként ö, átnézni ezeket a listákat. És egyszerűen, hogyha este érkeznek meg ezek a szavazási listák, nem lehet becsülettel szavazni másnap reggel. Senkinek semmilyen kollégának nem szeretnék most szemére vetni mindenféle kritikákat, de hogyha komolyan kívánunk szavazni, akkor nem ez a, az eljárás. Még egyszer tehát kérem, hogy már délután álljanak rendelkezésre a szavazást, megelőzően ezek a szavazási listák. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor elnapoljuk a szavazást. Ez sem tragédia, de akkor ez lesz a modus vivendi. Tulajdonképpen már mára is ezt terveztem, de miután nagyon fontos témákról van szó, és sietnünk kell, és tudjuk, hogy egy különleges hét áll mögöttünk, kevés kollega volt itt, ezért aztán különös nehézségek adottak. Úgyhogy kérem a megértésüket, de a jövőben ne ez legyen az eljárás. Úgyhogy ez volt a második megjegyzésem. Köszönöm. Harmadik megjegyzés. Kérem a megértésüket, hosszú lesz a szavazási lista, eléggé összetett, eléggé bonyolult. És az a probléma, hogy a technikát még ö, tanulnunk kell. A titkárságtól az egyetlen személy, aki ért a rendszerhez, a szavazási géphez, nincs sajnos itt. Én nem értem már, de hát nekem nem is kell. Nem ez a feladatom. Megpróbáltunk ö, szervezést elindítani, és bízom abban, hogy működni fog, de kell még egy kis türelem, úgyhogy kérem a türelmüket. És aztán van még egy hozzászólás Turmes úrtól az eljárás szabályzata szemben, kapcsolatban. Igen, egyetértek azzal, hogy nem helyes, hogyha ilyen későn kapjuk meg a szavazási listákat, és a koordinátori ülésünkön legközelebb tűzzük ezt napirendre, beszéljük át ahol technikai ülésekre került sor a személyzet részéről, akkor megérkezhetnek időben a szavazási listák, ahol viszont nem akarom most részletezni, hogy milyen okoknál fogva, de a politikai frakciók nem engedélyeznek technikai jellegű üléseket, akkor mi történik? Hát a témafelelősök összeülnek, nem jutunk megoldásra, és ezért vannak ezek a késlekedések. Tehát részleteiben a koordinátorokkal üljünk össze, és próbáljuk megoldást találni arra, hogy elkészüljenek időben a szavazási listák. Elnök, köszönöm szépen, Odi úr. Oui, monsieur le président, pour vous soutenir et, et, et ajouter... Köszönöm, elnök úr. Csak támogatni kívánom önt, és hozzátenném, hogy a parlamenti munka minősége egyszerűen egyre romlik, azt még elmondanám, hogy a kompromisszumos módosító indítványok szövegét túl későn kapjuk meg, és a koordinátoroknak nincs igazuk, amikor elfogadják azt a tényt, hogy állandóan angolul adják be a módosító indítványt. Az időzítés a többnyelvűség szempontjából egyszerűen visszaesett a munkánk minősége, úgyhogy ezt igenis meg kell vizsgálni a szakbizottságon belül is. Köszönöm. Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy nagyon hosszan nem lesz itt eszmecsere, és legközelebb is ugyanez lesz az eljárás. No, akkor most nézzük meg az egyes témákat. Az első szavazás szén témában szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásokról szól Zsadó úr jelentése, úgyhogy megkezdjük a szavazást. 28-as módosítóról szavazunk. Ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. 66-os a következő. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es, mellette. Itt van egy ilyen kitétel, hogy amennyiben a 68-ast elutasították, tehát a 69-esről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene hagyd lássam a kezeket még egyszer, tehát 70-es mellette, ki támogatja? Mellette. Ki nem támogatja? Tartózkodók, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es, nem, ez okafogyottá vált. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük, jó. Tehát egyes kompromisszumos módosító. Legyen egy, egy teszt, a, a, azért van szükség rá, mert nem volt megfelelően, tehát mert nem működött a szavazás, csi gép, a szavazógép. Tehát gyakorlatilag felteszem a kérdést, jó-e az idő, vagy nem, válaszoljanak elektronikusan. A néppárt részéről egyel többen szavaznak. Ketten szavaztak többen a kelleténél. Most rendben van a néppárti szavazatok száma. Jó, és akkor most a valós szavazás, az egyes kompromisszumos módosítóról megnyitottam a szavazást. Lezártam. És az eredmény Látták, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ez 86-os ami egy, ugyanaz, mint a 85-ös, 84-esre térünk át mellette, ellene, tehát itt egy szóbeli módosítóval együtt, tehát mellette, 84-es még egyszer, a szóbeli kiegészítéssel ellene, Ez nem egyértelmű, tehát még egyszer 84-es, a szóbeli módosítóval együtt, és elektronikusan szavazunk megnyitottam a szavazást. A néppárt részéről egyel több szavazatot látunk. Elfogadtuk. 83-as, megint a szobeli módosítóval, ez okafogyottá vált. Tizenhatos mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszumos módosító mellette Van valami probléma? Igen, az only, a csak szót szeretném a kompromisszumos módosítóból kihúzatni. A második paragrafusban. Hát úgy tűnik, hogy ezt egyeztették a jelentéstevők, tehát az only, a csak szót töröljük. Egyetértenek? Jó. Akkor hármas kompromisszumos módosító. Ezzel a kisebb módosítósál ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Akkor így elfogadtuk. 85-ös a következő lapon. Ki támogatja? Rosszat mondok, rosszat mondok. 95-ös. Az elnök hibája, javítja magát, tehát 95-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Négyes kompromisszum. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk százas, mellette, ellene tartózkodók. Hát ezt ellenőrizzük. Százas tehát. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Jó, lezártuk. És elfogadtuk. 19-es alap alján, mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk tehát elutasítottuk. 101-es a lap tetején. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Itt vannak okafogyottá váltak. we must vote, yeah. 103. 103-as a következő. Tehát a 103-asról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20-ast elintéztük. 104-es okafogyottá vált. 21-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ezt inkább ellenőrizzük. 24-es, tehát elektronikusan ellenőrizzük, nézzük. und closed. Angenommen. Elfogadtuk. 107-es. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom egyértelműen, úgyhogy 25-ös. Kérem a kezeket, 25-ös ki támogatja, Hagy lássamak ezeket. 25-ös, tehát ki támogatja, ellene. Tartózkodás. Hát ezt elektronikusan ellenőrizni kell, túlságosan bizonytalan az eredmény, tehát 25-ös elektronikusan nézzük. Megnyitottam a szavazást. Closed. Lezártam. Elfogad. Aztán majd. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette, illetve, bocsánat, ez okafogyottá vált, a 109-es, 110-esről nem szavazunk, mivel elfogadtuk a 108-ast, 27-es a következő mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 112, 13, 14. Ezek azonosak, ki támogatja őket, ki nem. Tartózkodók. Elektronikusan ellenőrizzük. Nézzük. Nem látom föntről egyértelműen. Meg van nyitva a szavazás, tessék. 112, 13, 14-ről. Szavazás lezárva néppártiak közül egyen túl sokan, egyen többen szavaztak. Úgyhogy még egyszer szavazunk, elnézést, volt egy kis hiba, úgyhogy megismételjük. Tehát 112, 113, 114-ről megnyitottam a szavazást, egy néppárti szavazattal több volt. A néppártól még szavazhatnak, ketten még szavazhatnak. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, Még egyszer akkor megismételjük. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, el, mellette tehát 30-as, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Ne haragudjanak, de nem olyan könnyű ez itt föntről. Tehát a 30-asról elektronikusan megnyitottam a szavazást. Geht alles? EPP könnt noch mehr. No. And abgelehnt? Elutasítva. 30-as, következő, mellette kiszavaz, javítja magát az elnök. 31-es, 32-es okafogyottával, okafogyottával a kettes is. 30 muss abgestimmt werden, weil 30 31-esről kell szavazni, mert a 30-ast elfogad, nem fogadtuk el. Tehát 31-es ki támogatja, ki nem támogatja, ki tartózkodik. Ellenőrizzük. 31-esre megnyitottam a szavazást. A vote is open. One EPP too much. Néppártiaktól egy több a szavazat. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 32-es. Hát akkor erről is kell szavazni. Ki támogatja a 32-est, ki ellenzi, 32-es hagylásra még egyszer. Tehát ki támogatja a 32-est? Köszönöm. Ki nem? Tartózkodók, elfogadtuk. Kettes. Mellette? Ellene? Tartózkodák, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette ki szavaz? Ki nem támogatja? Ezt is ellenőrizzük. Tehát ötös kompromisszumról megnyitottam a szavazást, tessék. E Two. Two PPE. Two PPE. Zwei PPE too much. A néppártiak közül megint ketten többen szavaztak, úgyhogy újra szavazunk. Lezártam a szavazást. Mi történik? Technikai probléma lépett föl, úgyhogy megismételjük, megnyitottam a szavazást, tehát az ötös kompromisszumról. Closed? Okay, we can close. Jó, akkor lezártuk a szavazást, és elfogadtuk. 27 igen, 25 nem, és egy tartózkodás az eredmény. Jetzt kommen wir zu Punkt 33. A 33-asra térünk át. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodók elfogadtuk. Hetedik oldalon tartunk, 34-es. És a 35-ös is okafogyottá vált, akkor a hármas jön, ki támogatja, ki ellenzi, tá, elfogadtuk, 36-os, mellette kiszavaz, ellene, Ellenőrizzük. Elnézést. Megnézzük. Tehát elektronikusan a 36-os megnyitottam a szavazást. One PPV too much. Néppártiaktól egyel több szavazat jött. Tehát egy néppártival több a szavazatok száma. Most jó az eredmény, szavazatok számát tekintve, tehát 27 a 27-hez elutasítva. Hatos kompromisszumos módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítva. Ez egyértelmű volt. Egyértelmű volt. De szeretnék ellenőrizni? Jó, ellenőrizzük. Hatos kompromisszum. Elektronikusan megnyitottam a szavazást and closed. Lezártam. Hát szerintem egyértelmű. Elutasítva. 37-es. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodás elutasítva. 41-es. Hú, mi is van ezzel? 41-es, 43-ast közösen. Ki támogatja? Ki nem? tartózkodók elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette, bocsánat, ez okafogyottá vált. Nagyon bonyolult, mert itt nem csak a kompromisszumról van szó, hanem az egyes beadványokról is, úgyhogy elég összetett ez a szavazás. 40-es, ez is okafogyottá vált? Igen, négyesről szavazunk akkor. Nem, ez is a fogyottá vált. 42-esről szavazunk akkor. Ki támogatja? Ki nem? We vote, please. Once again, is... Újra szavazunk. Ha emelik a kezüket, nagyon sokat segítenek. 42-es, tehát ki támogatja, ki nem, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hetes kompromisszumos módosító mellette kiszavaz. Ellene. Ellenőrizzük. Hetes kompromisszumos módosító, tessék. Open. Closed. Lezártam a szavazást elutasítva. 26 a 26 ellenében. ösre térünk át, 45-ös tehát, mellette, ellene, Még egyszer hagylássam, tehát 45-ös két támogatja, nagyon sokan nem szavaznak. Ellene? tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as és a 49-est együtt ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 53-asról, tehát elektronikusan megnyitottam a szavazást, tessék. And now closed. Adopted. Lezártam a szavazást, és az eredmény elfogadtuk. 52-es. Ki támogatja, ki nem, kitartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos módosítót szavazzuk, ki támogatja, ki ellenzi ezt, Kitartózkodik. Elfogadtuk. Ha jól látom. I think number nine. Exactly. Nummer 9. Kilences következik tehát. Ki támogatja, ki nem, Kitartózkodik, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es mellette. Ellenőrizzük a 64-est, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elfogadtuk. Köszönöm. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, bocsánat, ez okafogyottá vált, mert a 46-ost elfogadtuk, akkor végszavazás következik, de Zsadór megkapja a szót. Monsieur le Président. Elnök úr. Tudom, hogy kulturális, politikai, szociális szempontból milyen óriási jelentősége van a szénnek és a bányáknak, de nem csak költségvetési szempontból, hanem szociális és gazdasági és környezetvédelmi szempontból is azt szeretném, hogyha a nevem nem kapcsolódna ehhez a jelentéshez. Das nehmen wir zur Kenntnis und stimmen. Tudomásul vesszük, és szavazunk az egész indítványról. Elektromos, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Most zárom le, elnézést. It's adopted. Elfogadtok. Gratulálok, ezzel elfogadtok a jelentést. Ezzel a nyolcadik pont következik, az energiahatékonysági akcióterv felülvizsgálata átdolgozása. Ez még bonyolultabb lesz, azt kell, hogy mondjam. Megint csak a segítségüket kérem, meg is kezdjük a munkát. 63-as, 63-as indítvány támogatják. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum Elfogadtuk. Nyolcvanhármas, nyolcvanhármas kitámogatja. Mit felejtettem el? A 65-ös az okafogyottá vált. A 83-as következik. Mindjárt elektronikusan a legjobb. 83-as elektronikus. Megnyitom a szavazást. Elég szűk eredmény lesz. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonnyolc, huszonnégy volt. Nyolcas kompromisszum. Kiszavazza meg. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 8 plusz 1 kompromisszumos. Kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kom 89-es, ki támogatja? Ellenszavazat, Elfog, elutasítva. Ellenőrzés, jó, akkor ellenőrizzük. 89-es, megnyitom. Lezárom a szavazást elutasítva. 9-es kompromisszum kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 107-es kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum támogatja, ellenszavazat elfogadva. 114-es split volt, részenként szavazunk, tehát első rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Második rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Nem tudom. Nem. Elektronikusan szavazunk. Második részről tehát, a 114-es második részéről. Megnyitom. Lezárom. Egy néppárt is ok. 27-27 elutasítva. 12 plusz 1-es kompromisszós kitámogatja. Bocsánat. 116-os kifelejtettem, bocsánat, a 116-os következik. Támogatja. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 12 plusz 1-es kompromisszumos támogatja. ellen szavazat Tartózkodás elutasítva. 90-es okafogyottá vált. Melyiket szeretnél? 12 plusz 1-est elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadta? Nem. Elutasítva, bocsánat, rosszul mondtam. Világos. A 90-es ezzel okafogyottá vált, 13-as kompromisszum kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos támogatja ellen elfogadva. A 91-esről viszont részenként szavazunk. Erről vita van, ugyan? 91-es. kitámogatja Ellenszavazat. Elutasítva. 15-ös kompromisszumos. Ellenőrizzük már megint. 91-est akarják? Jó, megnézzük. 91-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítva. 15-ös kompromisszumos támogatja ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Ugye a 122-es okafogyott, hogy mégse? Hát okafogyottá itt? Szavazni kell a 122-esről mégis. Részenként szavazunk az első rész. Első rész tehát támogatja ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Második rész támogatja. Check. Hát, jó, ellenőrizzük a 122-es első részét, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Már nem olyan igazán jók a szemeim. 26-26, nulla, nem elutasítva. De most jön a második rész. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 123-as, 24-esről viszont szavazni kell. A 124-esről bizony szavazunk, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 17-es támogatja, ellenszavazat, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 150-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 157-es ellenszavazat tartósan elfogadva. 19-es kompromisszumos támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 168-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 182-es ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 186-os ellenszavazat, tartózkodás el, ellenőrizők 186-os. Megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. Elfogadtuk. A 186-os 187-es az okafogyott emelik. 187-es támogatja. Ellenszavazat. Ellenőrizzük, jó? Kedves kollégák, még nem is mondtam az eredményt, és nem is, nem is jelentkeztek, így nem könnyű ám ez. Kérem, jelezzék, hogy mit támogatnak. 187-es kitámogatja, felek ezekkel Ellenszavazat. Tartózkodás. Szerintem most elfogadtuk. Jó, most megértem, ha valaki ezt ellenőrizni, akkor én is azt gondolom, ezt kéne. 187-es tehát. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 21-es kompromisszumos támogatjuk, szavazat tartózkodás elfogadva. 194-es okafogyott, 22-es kompromisszumos támogatja, szavazat tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos elfogadva, 24-es kompromisszumos támogatja, szavazat tartózkodás elfogadva. 211-es támogatja, szavazat elfogadva. 25-ös kompromisszumos, ellenszavazat, tartozkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos, ellenszavazat elfogadva. 225-ös, támogatja, ellenszavazat, tartozkodás elfogadva. 226-os nincs, 27-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartozkodás elfogadva. 233-as támogatja, ellenszavazat, elfogadtuk. Három részben szavazunk a 234-esről, első rész támogatja, ellenszavazat, tartozás elfogadva, a második rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizzük, a második rész, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Lezárt. Elfogadtuk. 98-as két részben szavazunk. Első rész támogatja. Ellen tartózkodás elfogad a második rész. Okafogyott. 238-as, egy kiegészítés. A jelentés készítője szeretne hozzászólni. Bencen úr. Elnök úr, a 238-as második része a 20-as bekezdés vonatkozásában el szeretném mondani, hogy a 28-as kompromisszumban benne van. Also ist covered, dann erledigt. Jó, akkor ez ezt elintéztük, itt akkor ezzel nem kell foglalkoznunk, és mindjárt rá is térhetünk. 245, vagy melyikre következik most? Akkor mindjárt a 29-es kompromisszum is következik. kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadtuk. 252-es támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 253-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 251, 55, 56, 57 egyszer kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum most kitámogatja tartózkodás elfogadva. 31 plusz 1-es kompromisszumos nagyon bonyolult lesz. 31 plusz 1 kitámogatja ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Mi van a 247? Az oka fogyott, úgy 32-es kompromisszumos kitámogatja ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 272-es, ez egy kiegészítés. Bencen úr. Itt is ügyrendi kérdésről van szó. A 32-es módosító indítványban benne van mindez. Köszönöm a megjegyzést. Okafogyottá vált, elintéztük. Zsadó úr nem így gondolja, úgy látom. Sajnálom, elnök úr, de én megkérdőjelezem ezt, szerintem a módosító indítvány nincs lefedve. Jetzt, äh, entscheiden Hát akkor igen, most hogyan döntünk ebben a kérdésben? Az egyik azt mondja le, fedi, a másik azt mondja nem fedi le. Zsadó úr indítványa, hát legutóbb is ilyen stressz volt, ezek, mit kezdünk az ilyen indítványokkal? Ezt most tisztáznunk kell, szerintem szavazni kell, nem? Hogyha az indítványozó ragaszkodik és kitart mellette, akkor szavazzunk, ha egyet értenek. Ez most nekem kézenfekvőnek tűnik. A 272-esről szavazunk. 272-es kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Másképp oldottuk meg a problémát. 284-es okafogyottat, vagy nem jól látom. 284-es 84-85-86-os adó úr, egybe tudunk szavazni erről? Más kollégákhoz is fordulok. Egyben szavazhatunk? Jó. Tehát 82 82 82 86 kiegészítés, kiszavazza meg, ellenszavazat, tartózkodás. Ezzel nem fogadtuk el, elutasítottuk. Csekk. Ellenőrizzük akkor, ha szükséges valóban. 284, 286 kiegészítésként szavazunk róla, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Köszönöm. 32 plusz 1-es kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszumos következik kitámogatja, szavazat tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszumos elfogadja, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszumos, nem? Vagy mégse? De igen. 35-ös kompromisszumos támogatja, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 301-es támogatja, ellen tartózkodás. Ellenőrizzük a 301-esről. Szavazok, megnyitom. Egy néppártival van több. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyre nehezebben látni. 36-os kompromisszumos. Ki támogatja a 36-os kompromisszumos az ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszumos ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. A 301-es második része külön szavazást igényel. 311-es kiszavazza meg, tehát 311-es tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosítás. Még egyszer ellenőrizzük a második részt, a 311-es második részét a szóbeli módosítóval. Akkor anélkül csak a második részről. Tehát nem a szóbeli módosítás nincs benne, tehát csak a 311-es elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. Az előadó szóbeli módosítására vonatkozó javaslat kitámogatja. Ki szavaz ellene? Hát tényleg elfogadtuk, de tényleg nagyon nehéz látni. 312-es kitámogatja ellenszavazott. Ellenőrizni kell ezt is. 312-es sajnálom, de ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Elnézést kérek, de sajnos itt a frakciók között is sok az átfedés, nehéz, nehéz megítélni. Akkor a 38-as kompromisszumos kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ez még a legjobb. 321-es kitámogatja, ellenszavazat, Akkor ellenőrizzük, 321-est ellenőrizzük, ez a legegyszerűbb. Így biztos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 322-es támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 324-es. Ellenszavazat túl gyors volt, bocsánat, 324-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 325-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 39-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 328-as ellenszavazat, ellenőrizzük. 328-asról beszélek. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Valaki nem szavaz. Elutasítva. 329-es 329-es támogatja. Ellen szavazott tartózkodás elutasítva. Csak 329-es ellenőrizzük, megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Jó, most megvan. Lezárom, elutasítva. 41-es kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 40-es kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 334 est visszavonták, 337-es támogatja. 337-es támogatja, ellenszavazat, visszavonva. Visszavonták a 334-est, viszont a 337-et elfogadtuk, a 42-es kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 339 támogatja, tartózkodás elfogadva. 343-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 344-es, részenként szavazunk két részben, első rész, nem, csak a másodikról szavazunk, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 346-os támogatja, ellenszavazat, esetleg elfogadva. 43-as kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartozkodás elfogadva. 349-es támogatja, ellenszavazat elfogadva. 45-ös kompromisszumos ellenszavazat, tartozkodás elfogadva. Hogyan állunk? Jó. 46-os kompromisszumos. Bencon úr, parancsoljon. Igen. A 364-es 35 a ö, bekezdéséről a 39-es módosító indítvány lefedi szerintem. Okay. Dann müssen wir aber jetzt zu Kompromiss 46 kommen. Akkor a 46-os kompromisszumos következik. Ki támogatja, szavazott tartózkodás elfogadva. 371 támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 372-es támogatja ellenszavazat 372-es ellenőrizzük megnyitom lezárom elutasítva 373-as támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Na most már tényleg nem megy. 373-as. Ki támogatja? Senki? De vannak azért. Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 375-ös. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 375-ös. Ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Van, ez alig látni, tehát, de azért, ha jeleznek, hogy hogyan szavaznak, az, az használ néha, igen. 376-os. 376-os. Ellenszavazat tartozva elfogadva. 378 támogatjuk. Ellensz. Tartozkodás elutasítva. 379. Ellenszavazat. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Két részben szavazok a 385-ösről. Első rész. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Második rész. Ellenőrizzük. Két nagy frakció. Első részt ellenőrizzük a 385-ösből. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Második rész támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 47-es kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 48-as kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 379-es kitámogatja, vagy 97-es kitámogatja, tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát 397-es, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 397-es ellenőrizzük. Most szavazunk róla. Lezárom. Jó, mondja az elnök, sajnos a hozzászólást nem lehetett hallani. Megismétlem a szavazást, mert túl gyors volt. Még nem jól szavaztak egy néhányan itt a fordítás miatt. 397-es elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Érdemes volt a gyerek szerint. 402-es, nem. Nem, bocsánat, négy, a 400-as. A 400-as következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 402-es, eh, el, eh, okafogyottá vált, igen, 49-es kompromisszós, Itt nálam 49 49-es kompromisszumos. Kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 410-es, ellenszavazat. Ez nekem gyors volt. 410-es támogatja, ellenszavazat, ellenőrizzük. 410-est, megnyitjuk, Lezárjuk. Elutasítva. 411-es támogatja. Ellenszavazat tartósan elfogadva. 412-es. Ellenszavazat elfogadtuk. 413-as támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 414-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 415-ös cseppcsek. 414-es ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 415-ös támogatja. Ellen szavazott. Tartózkodás elfogadva. 416-os támogatja. 414-es nem fogadták el, 416-os. Kérem, ki támogatja? Ellen szavazott. A fele nem szavazott. 416-os, ki támogatja a 416-ost? Kérem, kézzel szavazanak. Köszönöm, ellen szavazott. Nem sokra megyünk ezzel így, jó? Akkor ellenőrizzük. És megnyitom. Egy, egyel több a néppárti, köszönöm. Elutasítva. 417-es támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 418-as ellenszavazat, tartózkodás elutasítva szűken, lehet ellenőrizni, elég szűk volt az eredmény, 418-ast ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 420-as támogatja, mert a Thomas kolléga még behozott valakit, igen, azért volt. Tehát 420-as támogatja, ellenszavazat. Elutasítva. Check. Világos volt szerintem. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Igazuk volt. 424-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum Egyes kompromisszum. Támogatja, tartózkodás elfogadtuk. 14-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás el, elutasítva, bocsánat. 16-os ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Jó, a 16-ost, akkor még egyszer megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak, mindenki szavazzon, és akkor egyszerűbb. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítása 20-ashoz támogatja egy percet adok, videó, Pedrasz úr, parancsoljon. hány szavazatnak kell megjelennie a képernyőn az összes szavazóképes képviselőhöz képest. Amikor mindenki, akinek joga van szavazni, és szavaz is, akkor hány szavazat jelenik meg a képernyőn? 53, de ez változik, mert nem mindenki szavaz időnként. Egyszerűen időnként vannak, akik nem szavaznak. Ma 53-an voltak mindig. Akkor mindenki szavaz? 53? 60. No? No. Igen, 60-an vagyunk. 53. 55. Best result in this last minutes was... És a legutolsó eredmény 53 volt. Ez azt jelenti, hogy ketten hiányoztak. Köszönöm szépen. Abstimmen. Kompromiss 1. Szavazunk újra az egyes kompromisszumosról újra szavazunk, az egyes kompromisszus, hogy támogatja. Ma már én is összezavarodtam. Bocsánatot kérek, újra kezdjük. Már a második, a 20-as szóbeli módosítás volt. 20-as szóbeli módosítását kitámogatja. Ellenszavazott. Tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos támogatja, ellenszavazat elfogadva. 24-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, ellenőriző, mindig ellenőrizni kell. 24-es. Megnyitom. Még sokan szavazhatnak, nem? Mindenki szavazott? Mindenki szavazott, kolléga? Nem, hát akkor lezárom elfogadta. Négyes kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 36-os két részben első rész támogatja, ellen. Második rész, elfogadtuk az előzőt, másik rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogad, elutasítva. 37, 35, 39, ki támogatja? Ellenszavazat. Ellenőrizzük. 37, 35, 39, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 41-es kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 44-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 45-ös, 44-es, ki, bocsánat, 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Elutasítva, bocsánat, most már tényleg. Egyértelműen 45-ös kitámogatja. Ellenszavazat. Ellenőrizzük. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 46-os okafogyott, 47-esről szavazunk. szavazott. A többi pedig nem akar. Megtagadják a munkát. Jó, hát most fél a tréfával, de mindesetre elfogadták. 6 plusz 1-es kompromisszumos. Támogatja. Ellen szavazott. Tartózkodás elfogadva. 48-as két részben első rész támogatja másik Ellenszavazat. Tartózkodás. Második részre szavazunk. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Szerintem elutasították. Ellenőrizni. Ki az, aki ellenőrizni akarja? Akkor ellenőrizzük, jó? Második rész, megnyitom. Lezárom. Elfogad. 50-es támogatja, elutasítja, tartózkodik, elfogadva. 52-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 53-as, elfogadja, ellen, tartózkodás elfogadva, 54-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 55-ös okafogyott, 56-os támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 57-es szóbeli módosítással, mi ez itt? Jó, 57-es szóbeli módosítással támogatja. Akkor most mi van? Kedves Paul Rübik, szót kértél. Ez az én módosító indítványa. Azt hiszem én, én nem támogatom, tehát ez túl szigorú így. Túl. Tehát maga Rübig úr a, az eredeti, tehát ki támogatja az eredeti változatot, tehát a módosító nélkül, szobozni módosító nélkül ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. De most nem, nem, nem tehát ellenőrizzük Rübik kollégát. Lezárom. Kis többséggel elfogadva. 58-as elintézőt, 59-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 60-as, ugye a 60-as oka fogyott állni? Nem, szavazni kell, szavazni kell a 60-asról, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Nem, nem. 60-ast ellenőrizzük. Elfogadva, elutasítva. Egyenlő eredmény elutasítva, elutasítva, elutasítva. 61-es, okafogyottá válik, 62-esről szavazunk, támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Egyes. Ez mi? Nem kell szavazni. Ötös. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Kettes. Okafogyott. Most mind a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es 1-be szavazunk, többen szavazunk, támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Az egyes az MV-ből okafogyott, kettes okafogyott, hármas is okafogyott, négyes az MV-ből. Ki támogatja a négyest az MV-ből? Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ötös okafogyott az MV-től, persze. Hát ilyen sokan ellene szavaznak. Hatos MV hatos kiszavazza meg, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, 7 NV, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Akkor ez mind okafogyott, 12-es, támogatja, ellen, tartózkodás elfogadva, 14-es, támogatja, ellen, elfogadva, 16-os, MV, elfogadva, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 18, a 18-as másik része is okafogyott, jó, 19-es második része, ellenszavazat tartózkodás. Elfogadva 22-es okafogyott, 23-as támogatja ellenszavazat. Mit csinál a többi? 23-as még egyszer kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás. Ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. 23-as. Mindig csak egy páran szavaznak. Lezárom. Elfogadtam. 24-es. támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. 25-ös ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 28-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 30-as NV támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. 31-es mm, elfogadva, 33-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, 34-es támogatja, ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. A reggi kettes támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, hármas támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. Nyolcas támogatja, tartózkodás elfogadva. Tízes támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ez a final volt következik. Záró szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Egy néppártival van több, most egyszer csak 54-en lettünk. Elfogadva, nagy többséggel, gratulálok. Damit zum nächsten Bericht. Átérünk ezzel a következő jelentésre. Ez Matthias asszony jelentése, GDP innen is túl, egyes kompromisszumos módosító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 nézzük, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Tessék szavazni. Lezártam a szavazást. Itt vannak az igazi barátok a teremben, megszavazták. Tehát hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás, hát elutasítva bocsánat, javítja magát az elnök, többséggel elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellenszavazatok tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás. Volt egy hiba itt, kicsit összekavarodtam. Tehát 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellenszavazatok tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette Piper úr, bocsánat. Szerettem volna a néppárt szavazási listája tekintetében tájékoztatást adni. Éveket kaptam Kállásztól, és ezért szeretném javasolni a néppártnak, hogy a 20-as módosítónál a plusz helyett mínuszt jelölni. 20-as tehát. Ki támogatja? Ellenszavazatok, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás,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 Megnyitottam tehát. Elektronikusan. Tessék. Closed. Lezárva. És nem elutasítva, hanem elfogadva. Köszönöm. Gratulálunk Matthias kollégának, és Tikao asszony fekete tengerről szóló jelentése következik. Egyes kompromisszummal szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi van a 15-össel? Ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a 15-ös, illetve ez most akkor okafogyottá vált, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. 21-esről megnyitottam a most akkor melyikről is? 22-esről megnyitottam a szavazást, tessék. And closed. Lezártam, és elfogadtuk. 23-as mellette,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 tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a végszavazás, elektronikusan megnyitottam a szavazást, tessék. Vote is closed. Lezártam, és elfogadtuk. Gratulálunk Pikau asszonynak. Következő Kochmérinféle jelentés, amiről szavazni fogunk. 9-es, 2009-es évi jelentés a versenypolitikáról. Egyes ki támogatja, mellette, tehát ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellenszavazat, támogatás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, támogatás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ki nem támogatja. Ezt ellenőrizzük, ha tehát a 11-esről megnyitottam a szavazást. 11 check. Clo- open and closed. Lezártam a szavazást, és elutasítva. 12-es mellette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 23-as mellette, ellenszavazatok, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük. 22-esről megnyitottam a szavazást, tessék. Closed. Rejected. Lezártam és elutasítva. 24-es mellette, ellene tartózkodás. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ezt is 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette. Ezt visszavonták. Jó, 27-es visszavonták, akkor 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 30-as tehát ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elutasítva, teljesen egyértelműen. Hát ez akkor jó. Egyes következik, mellette ki van, kiszavaz ellene, tartózkodás, elos, elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 36-os ez okafogyottá vált, 37-es jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. És a végszavazás következik, megnyitottam a szavazást, kérem szavazzanak. Closed. Lezártam. Nem, lezártam, most már késő és elfogadtuk. Ekka asszony jelentésére térünk át. Erdővédelem és erdészeti információ csere az unión belül. Ez az utolsó lenne? Hát kérnek egy kis elektronikus ellenőrzést, meg népszerinti szavazást? Na, egyes kompromisszum. El mellette, ellene tartozgás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, bocsánat, bocsánat, elfelejtettem a 32-est. Itt az alelnök utasító, tehát 32-esről szavazunk, mellette ellenszavazatok, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os igen, 36-os, tehát ki támogatja, ellenszavazatok, tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene ezt ellenőrizzük. 45-ösről megnyitottam a szavazást. Test. Hmm. Closed. Lezárva és elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 9-es kompromisszum, kitámogatja, ellenszavazatok, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es. Valamit kifelejtettem? Igen, bocsánat, 58-as, ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk, most jön az 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Ki támogatja? Már megint valamit kihagytam? Jaj, jaj. Elfáradtam. Tehát 63-as első része. Ezt nem vettem észre. 63-as első része tehát. Ki támogatja? Ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 76-os jön. Ezeket külön-külön egyenként meg kell, vagy amblok is lehetne szavazni? Amblok? Nem lehet, nem lehet, tehát külön, akkor 76-osról, mellette, ellene,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 Uh, oral amendment. Van egy rövid szóbeli módosító. Gutierrez Rodriguez asszony tollából. A szöveg pedig tekintettel arra, hogy milyen fontos ez a terület, ugyanígy kell tekinteni ezt a területet, mint a hagyományos erdők, az éghajlat változás elleni harcban, és én plusszal szavaznék, úgyhogy elfogadom ezt a szóbeli módosítót. Gut, also 82 mit... Jó, tehát 82-es ezzel a szóbeli módosítással. Ki tudja támogatni, ki nem. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes. Amblok? Egytől kilencig? Léna Ekféle módosítókról van szó. Amblok szavazunk tömbben, tehát ki támogatja ezeket? Ellene tartózkodik. Ez szinte egyhangúan elfogadásra került, akkor végszavazás nézzük, a nap utolsó szavazása. Élvezzék ki ezt a pillanatot, elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. And the vote is closed. Lezártam, és elfogadtuk. Gratulálunk. Áron McGrathnak szeretnék köszönetet mondani, mert a listát is mutogatta itt nekem, és a gépet is kezelte, ez az úgynevezett multitasking. Többféle feladat, egyszerre való elintézése, nagyszerű. Köszönöm tehát még egyszer, és kérem, hogy legyenek csöndben, hiszen megkértük a bizottságot, hogy a 15-ös ponthoz szóljon. Tehát kedves kollégák, Mindazok, akik nem kívánnak figyelni, azok vagy legyenek csöndben, vagy csendben távozzanak. És aztán még kérem azt is, hogy ilyen jellegű szavazást a jövőben ne ilyen módon hajtsunk végre. Remek úr, ön kíván-e szót kérni még a bizottság előtt, vagy azonnal megadhatom a szót a bizottságnak? Azt gondolom, hogy azonnal megadhatjuk a szót a bizottságnak. Jó? Figyelem! Ich hatte gebeten, bitte Kértem, hogy legyenek csendben, mert a bizottság képviseleteiben az itt lévő személy megvárta türelmesen a szavazást. Kedves kollégák, hagyj kérjem meg önöket, hogy csendben legyenek. Hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy fair, ha meghallgatjuk a bizottság álláspontját. Tessék, megadom a szőt. Jekaterina Kavada, asszony. Parancsoljon öné a szó. Igen, helyes, valóban. Kavada a nevem. Köszönöm a szót. Szerettem volna elnézést kérni, hogy ma reggel nem lehettem jelen, amikor ezt a rendi pontot tárgyalták. Nagyon röviden szeretném tájékoztatni a bizottságot a munkafolyamatról, a a műholdas navigációs programok félidős felülvizsgálatáról. Ezzel kapcsolatban jogi szempontból és programozási szempontból is kötelezettsége van a bizottságnak, a parlament és a tanács felé, tehát releváns információt kell a végrehajtásról prezentálnunk, arról, hogy mennyiben sikerült megvalósítani ezt a projektet. Tehát be kell számolnom az utóbbi két évnek a munkálatairól, a vívmányokról, a problémákról, nehézségekről, a kihívásokról amelyek a jövőben is várnak ránk. A Galileóval kapcsolatban. A bizottság nagyon jól tudja, hogy milyen elvárásaik vannak, melyeket támasztanak velünk szemben az utóbbi hat hét hónapban ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A cél az volt, hogy a parlament állást foglalhasson a program ö, aspektusairól. A mai napon engedjék meg, hogy két szóban megindokoljam, vagy legalábbis elmondjam annak az okát, hogy miért késlekedünk. Két oka van ennek elsősorban, és egyrészt a programozásához kapcsolódik a programnak, másrészt pedig az intézményes aspektusokhoz. Ami a programozást illeti, ezt szeretném mondani önöknek, hogy a bizottság ezen jelentés segítségével vitát szeretne beindítani, mégpedig komoly és szilárd vitát a parlamenttel és a tanácssal. Ebben a kontextusban egy komplett dokumentumot kíván önök elé tárni, amely szolíd és realista. Vártuk főleg a pénzügyi adatokat, azokat a stabil adatokat, amelyek segítségével a bizottság jól értékelheti a helyzetet, és reális opciókat dolgozhat ki. Ma azt tudom elmondani, hogy a bizottság most már rendelkezik ezekkel a pénzügyi adatokkal, mivel a fejlődési szakasz az vége felé közeledik, és beindul a műholdas szak 2011-ben. Önök is tudják, hogy már négy szerződés aláírásra került, legutóbb október 25-én a különböző műveletekről, a többieket pedig valószínűleg az év végén vagy a jövő év elején fogják aláírni. Ami az intézményeket illeti, bár jó lenne, ha a Galileo szolgáltatásként már működhetne, nem szabad elfeledkezni arról, hogy főleg a program pénzügyi időzítését koordinálni kell a bizottságéval. Mi a helyzet ma? Önök is tudják, hogy október 19-én a bizottság jóvá hagyta az Európai Uniós költségvetésről közleményét. Azóta a Galileo és a menedzser programok semmiféle kétség nem fér ehhez, hogy 2014 előtt nem lesz további költség a programokhoz. Tajani úr Strasbourgban a szeptemberi plenárison is elmondta önöknek, hogy két lépcsőben kíván eljárni a bizottság. Az első lépésre az év vége, a jövő év eleje során kerül sor, nevezetesen a program félidős helyzetéről szóló közlemény elfogadása, és ennek ismertetése a parlament és a tanács előtt. Az alelnök úr, mielőtt hivatalosan elfogadásra kerül ez a közvélemény, közlemény a Galileo intézményközi panelt összekívánja hívni, hogy a parlamentet és a tanácsot is tájékoztassa a dokumentumban foglalt nagy elképzelésekről. Második lépésben, miután beindult a vita a kommunikáció segítségével, illetve a parlament és a tanács útmutatásai alapján, amelyet a bizottságnak küldenek el, 2011 végén jogalkotói javaslatokat fogunk megfogalmazni a Galileóról. Természetesen még mindig az új pénzügyi terv keretén belül, nyilván önök is tudják, hogy a bizottság számára az az intenzív vita, amelyre sor kell, hogy kerüljön önök és mi közöttünk, fontosabb, mint hogy csak egyszerűen szükséges legyen a program jó és zöggenőmentes lefolytatása miatt. Elnök úr, tisztelt képviselők, Végezetül két dologra szeretném önöket emlékeztetni. Az első az, hogy a Galileo a bizottság számára még mindig stratégiai jellegű program. Mint ezen program kezelője, a bizottság köteles a lehető leggyorsabban és a legjobb körülmények között beindítani, még akkor is, hogy a 2014-ig további pénzügyi alapok nem állnak rendelkezésre. Célunk az, hogy a 2014-es időszakra a 18 műholddal megjelenjünk a piacon, amelyek addig már működőképesek lesznek, és a Galileo már így is képes lesz arra, hogy a, az állampolgároknak, de az egész világnak is három szolgáltatást nyújtsanak, amelyek lehetővé teszik, hogy minden állampolgár hozzáférhessen minden alkalmazáshoz. Eddig a bizottság örömmel konstatálta a parlament támogatását. Úgy gondolom, hogy a jövőben is ö, ugyanezt képviseli majd a parlament, tekintettel arra, hogy ez a program nem csak a, parlament, nem csak a bizottság kezdeményezése, hanem az egész unióé, és mindenki támogatta. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm. Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara esposizione. Köszönjük szépen eh, a bizottság képviselőnek ezért a rendkívül eh, világos magyarázatot. Csak egyszerűen arra szeretnék emlékeztetni, hogy néhány héttel ezelőtt egy jelentős konferencia megszervezésére került sor, amely azt mutatta, hogy a parlament is ebben az irányban kötelezte el magát. Ezzel Lambert úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy meg lesz a Galileo, a költség megvan, de mivel jó nagy késéssel indult be a program, nem ö, meglepe, meglepő, hogy már túllépett az eredeti költségvetésen. De az ITER nagy előnye azonban az, hogy még eddig semmi nem történt, itt azonban már bizonyos mértékig beindultak a folyamatok. Úgyhogy a bizottságtól gyakorlatilag olyan programra van szükség, vagy elképzelés, a beruházás és a rendszer alkalmazása vonatkozásában is, nem a 18 műholdra, hanem a teljes rendszere vonatkozóan. Tehát rá kell látnunk erre a helyzetre, nem csak az elkövetkezendő két-három évre, hanem mondjuk húsz évre is. Ami engem illet, ennek a 18 műholdas félig meddig működő rendszernek semmi értelme nincs. Ezt inkább már is be kellene szüntetni, és akkor semmiféle költség nincs. Ha le kellene állítani, és üzleti döntést kellene hozni, és azt mondjuk, hogy hát tekintettel ugye a financiális helyzetre és a pénzügyi tervre, akkor állítsuk le, ha viszont teljes körű rendszert szeretnénk, akkor az ennyibe kerülne. Úgyhogy meg kell mondanom, hogy olyan kettő között, két cég közötti helyzetben vagyunk, és ez nem igazán kielégítő, mert hogyha nem teljes körűen működik a rendszer, akkor egyszerűen <laughs> nincs semmi értelme. És ezt a kérdést kellene feltenni most esetleg magunknak, mert jól kellene beruháznunk azt az összeget, ami sajnos korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Tehát, ha nem látjuk a teljes pénzügyi ö, útmutatást, nem igazán látjuk, hogy hogyan lehetne érvelni ebben a témában. Köszönöm. Ránc kolléga. Köszönöm, elnök úr a következő nyilatkozatra korlátoznám hozzászólásomat, mert olyan tagállamból ott képviselek, amelyet rendkívül érdekel ez a Galileo program. Úgyhogy el kell mondanom, hogy rendkívül csalódott vagyok a hallott üzenet miatt, mert ennek értelmében egyszerre nem történt előrelépés, és nincs miről vitáznunk itt. Megismétlem, rendkívül csalódott vagyok. Äh, Frau Kollegin Tikau. Tikau asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék a bizottságnak én is köszönetet mondani. Arra akartam utalni, és ajánlanám a bizottságnak, hogy a nyolcadik kutatási keret programon belül 2014-ig plusz összegeket szabadítsanak fel a kutatási célra, hiszen a Galileóról beszélünk, akkor az infrastruktúra létrehozásáról van szó. Hát itt van persze a 18 műhold, de hát ez nem önmagában elég, hanem a teresztrikus infrastruktúrára is szükség van, amíg Nincsen olyan berendezés, ami jól használhatóvá teszi a Galileo rendszert, itt a földi állomásosztatással, tehát a 18 műhold 2018-ig, bocsánat, tehát 18 2014-ig, és 30 műhold 2018-ig a cél. Vagyis szolgáltatásokról van szó, és egyéb beruházásokra is szükség van még, hogyha használni akarjuk ezt a Galileo-t. Hol kolléga? Thank you. Um, first of all, I would... Először is annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg rendkívül ki, csalódást keltő, hogy ilyen kevés információt kapnak a, a parlamenti képviselők a bizottságtól, akkor, amikor már szavaznunk kellene, hogy mennyi pénzt szánunk a Galileóra. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem lehet sötétben tapogatózó döntéseket hozni. És csak ismételni tudom a kollégák megjegyzéseit, hogy rendkívül csalódott helyzetben vagyunk, és abszolút nem vagyunk elégedettek, mert nem kaptunk információt, és el kell fogadnunk ezt a késlekedést. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, csatlakozna Lambertsen és Tikau képviselők megjegyzéseihez. Ha a költségeket vizsgáljuk, akkor teljes költségfelmérésre van szükség, mert őszintén és átlátható módon meg kell vizsgálnunk azt, hogy gyakorlatilag mi van akkor, hogyha nem teljes körű programot indítunk be. Mert úgy tűnik számomra, hogy az érték többletet tulajdonképpen a Galileóban a teljes körű program képviseli. Az európai vállalkozások csak akkor a lehető legjobbak, hogyha vezető szerepet vállalnak. És itt nagy a veszély annak, hogy ez nem így van. És ugye a bizottság úgy utalt arra, hogy ez csak olyan félig meddig elkészült dolog. És ennek semmi értelme, és persze egy csomó pénzbe kerül. Köszönöm. Odi úr. Elnök úr, teljesen meg vagyok döbbenve, mert a bizottságnak vannak felelősségi körei, de egyáltalán bizonyította be azt, hogy képes nagy projektek kezelésére. Ugyan már fejlődött, ez jó hír. Egyszerűen meg vagyok döbbenve a kollégák miatt, vagy pedig nem beszélünk ugyanarról a dokumentumról. A Galileóról több száz órán át vitatkoztunk, és tudtuk, hogy a magánszféra kudarca volt ez, olyan terület ez, ahol, hát igen, az állami szektornak igaza volt, hogy visszaszerezte ezt a területet, hála a parlamentnek, de állandóan emlékeztetnünk kell arra, hogy itt gyakorlatilag a katonai, egészségügyi, biztonsági függőségről van szó. És ugye, ha holnap a, a, az amerikaiak, vagy a kínaiak, vagy nem tudom én ki lezárja a jeleket, és hogyha nekünk nincs Galileónk a műholdak vonatkozásában, akkor nem tudom, mi lesz. Tehát nagyon fontos, hogy nekünk is legyen saját rendszerünk. Úgyhogy ne kérdejelezzük már meg állandóan ezt a tényt. Ez fantasztikus infrastruktúrákat tartalmazó terület, úgyhogy támogassuk már. Én egyetértek azzal, hogy a bizottságnak talán gyorsabban, teljes körülben kellene írásbeli ö, információt szolgáltatni számunkra. Össze fogják hívni a panelt, a tanács és a parlamenti képviselők között, Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan tájékoztatni kell a bizottságot, azt hiszem olyan hatan vannak a parlamenti képviselők ebben a panelban. Tehát az egész bizottságot tájékoztatni kell arról, hogy hogy áll ez a projekt, mert ez rendkívül fontos az Európai Unió helyét, illetően a világban. Ha viszont a kollégák azt szeretnék, hogy ennek a témának a politikai lehetőségeiről vitatkozunk meg, én akkor újra kell előről kezdeni mindent. Én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy amikor a műholdak készek a bevetésre, akkor megint kezdjünk el arról vitatkozni, hogy most legyen vagy ne legyen. Én elégedett vagyok az eddigiekkel, az időzítés vonatkozásában, illetve a 2011-es beindítás vonatkozásában, a jogi intézkedéseket illetően a pénzügyi tárgyalások vonatkozóan. Köszönöm. Tosnovszki kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy a probléma abban áll, hogy már sokadik alkalommal tárgyalunk itt a Galileóról a szakbizottságban, és hát ez egy technikai jellegű projekt, és nem egy egyszerű proklamatív téma ez. Az ilyen technikai jellegű projektekben nagyon konkrét pontok vannak, ott tudni kell, hogy az egyes műholdakat mikor lövik fel, és ezzel tisztába kell lenni, és gondolom, hogy az Európai Bizottságnak erre vannak tervei 2013-ig, 2014-ig mit kívánnak lépni, mit kívánnak tenni. Egyértelmű dokumentumot szeretnék kérni az Európai Bizottságtól, amelyben mi megtaláljuk ezeket az ellenőrzési pontokat. Azonosítjuk, hogy hol tartunk. Ekkor láthatnánk, mit értünk már el, hogy milyen fedezete van a dolognak, és a teljes lefedettséget 30 szatellit vagy műhold esetén érjük majd el, és ezt szeretnénk kérni, hogy ennek a lépései hogyan néznek ki. Szeretnék egy dokumentumot kapni. A költségekre vonatkozóan is erre és erre ennyit költünk 2012-ben, 2013-ban, ami azt jelenthetné, hogy megszűnne az az érzésünk, hogy homályban maradunk, ami a költségeket illeti. A Galileo nyilvánvalóan a legnagyobb az európai projekt komoly műszaki problémákkal, nehézségekkel, de éppen ezért kell nagyon figyelni a tervszerű haladásra. Gyakran tőlünk kérdezik, mi ez a Galileo, milyen menetrendje van a Galileónak, és nagyon fontosnak tartanám, hogy megkapjuk a válaszokat egy-egy időszakra nézve. Ekkor és ekkor ez a projekt indul, a projektnek ilyen és ilyen része indul, nem mondhatjuk azt, hogy 2014-ben majd elmondjuk. Ez nem elég Egyszerűen további alkalmazások is függenek ettől, vezérlési rendszerek, közlekedési rendszerek, tehát sok minden összefügg ezzel, hogyha a projektet sikeressé kívánjuk tenni, akkor egy csomó rendszer tartozik ide. Az európai területen az amerikai GPS rendszerrel dolgozunk. Ha mi most tényleg valami újat akarunk, amelynek eh, van hozzáadott értéke, jobb minőségű, akkor megfelelő információkkal kell ezt ellátni. Szükség van egy projekt, egy műszaki projekt leírásra, pontos adatokkal és lépésekkel. 2013, 2014, 2012, tehát legalább 2012-2013-ra megfelelő pénzügyi eszközöket kell elfogadtatni a parlamenttel, mert különben leáll a projekt, amelynek meglennének a következményei nagyon fontos lenne egy ilyen tájékoztató a szakbizottságunk számára és összességében a parlament számára, hiszen szükség van arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk. Tisztában vagyunk egyébként a projekt jelentőségével. A parlament nagyon erős támogatást biztosított a projekthez hosszú ideig, a végrehajtás során is, és tényleg nagyon kár lenne, ha a parlamenti támogatás megszűnne, egyszerűen azért, mert nem tájékoztattak kellően a projekt, a műszaki jellegű projekt lefutásáról. Mint mondtam, ez nem egyszerűen proklamatív dolog, hanem nagyon technikai jellegű. Hol, kolléganő? Köszönöm, elnök úr. Csak a Odi úr megjegyzéséhez kapcsolódnék. Említette, hogy a Galileo nagyon fontos a katonai függetlenség szempontjából. Amikor szavaztunk a Galileóról a parlamentben, a bizottság tagadta, hogy bármi katonai aspektusa is lenne, ennek a projektnek. Arról szavaztunk, hogy polgári projekt lesz, és ennek polgári előnyei lesznek. Úgyhogy szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy tényleg katonai függetlenséget jelentene ez a Galileo program? Lambert úr, köszönöm, elnök úr. Én is ezzel a témával kezdeném. Lehet, hogy én teljesen különc, ritka fehér holó vagyok a zöldeknél, de hát nyilván ez katonai függetlenséget jelent, és nyilván van értelme a független rendszernek Európában. Ez nekem nem jelent semmiféle problémát. Vagy pedig az ilyen katonai eszköz olyasmi, amit nem akarunk, el akarunk köszönni a hadseregektől, eléggé szimpatikus dolog ez, de én azt gondolom, hogy a mai világban ez azonnal nem következhet be. Úgyhogy nyilván szükséges, hogy legyen egy ilyen rendszer. Úgyhogy csatlakoznék hozzád ebben a kérdésben. A gond azonban, ami előttünk áll, az, hogy nyilván stratégia szempontból szükségünk van erre rá. I- ítélhetjük ezt így is meg. De hogy Fiona mondja, ezzel szemben nem lesz egy olyan rend, tehát a fél megoldás nem megoldás, akkor inkább ne legyen. Úgyhogy én nem kérdőjelezem meg azt, hogy érdekeltek vagyunk ebben, én azt mondom, hogy teljes legyen a rendszer. És a gond az, és ezt már mondtuk, hogy valami teljesen ö, biankó csekket írtunk alá, és nem tudjuk, hogy most mennyit kell várni, ö, és nem tudjuk, hogy hol áll le ez az egész dolog. Tehát a kérdés az, hogy ö, mennyibe fog majd kerülni, mert kétszer, háromszor, négyszer annyi, Hát nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de én ugyan hiszek az Európai Unió autonómiában, legyen, de a, legyen a védelem kérdése is ide sorolva, de nem csak itt, de csak akkor, ha megvannak erre az eszközeink. És sajnos költségvetési szempontból most már a, tovább nyújtózkodunk, mint ameddig a takarónk ér. Úgy gondolom, hogy maha dönteni kell, inkább azt mondom, hogy legyen egy komplet Galileo rendszer, és hogyha ez abba kerül, hogy késlekedünk, nem azt mondom, hogy ö, teljesen töröljük el a rendszert, ha tizet kell, tíz évet kell várnunk, jó, akkor a tíz évre osszuk el a beruházást, hogy meglegyen. Én ezzel érvelnék. Úgyhogy nem szabad azt adni a szánkba, amit nem mondtunk, hogy most nyírjuk ki a Galileót, és ilyen költségvetési okokkal tegyük ezt, hát 10-15 évvel ezelőtt mindenki borzasztóan lelkesedett érte. Nem lenne jó ötlet, ha most hátat fordítanánk neki ilyen okokkal. Úgyhogy a probléma az, hogy egyrészt nagyon fo- ö, sokat késeket, késtekedtünk, és a költségvetési szempontból is megváltozott a helyzet. Úgyhogy most meg kell állnunk egy pillanatra, meg kell vizsgálnunk a, a, az időzítést, a költségvetési lehetőségeket, és el kell dönteni, hogy mi van. Határozzuk meg az összeget, és akkor írjuk alá, és ne vitázzunk tovább róla. Köszönöm. A bizottságnak adom meg újra a szót. Köszönöm, elnök úr. És megint csak nagyon örülök annak, hogy a Galileo ilyen fontos téma a parlament számára, és ilyen jellegű vitát ö, szül. Annak ellenére, hogy nem kaptuk meg azokat az információkat, amelyeket már hóvek, hónapok óta kértek. Bizonyos aspektusokat azonban meg kell erősíteni, másokat tisztázni. Azt tudom ma megerősíteni, hogy a Galileo nem fog megállni 18 műholdnál, 20-nál vagy 24-nél. A bizottság célja és azt gondolom, hogy az unióé is, hogy teljes legyen a rendszer. A bizottság ott köti a szabályzat, ez azt jelenti, hogy ezt tiszteletbe kell tartanom. Ezt a tanács és önök szavazták meg. Ennek megfelelően teljes rendszerre van szükség, pillanatnyilag, amely öt szolgáltatást nyújt. Ezen cél alapján dolgozom, és ezen cél alapján készítem a programozást is. De a célon túl van egy realitás, ami pedig mindenképpen a finanszírozáshoz kapcsolódik. Ma azzal a pénzzel, amely rendelkezésünkre áll, nem tudunk 28 műholdra szerződést kötni. Ez azt jelenti, hogy két lehetőségünk van. Vagy feladjuk, vagy azt javasoljuk, én azt javaslom, hogy milyen stratégia mellett tudjuk optimálisan alkalmazni és használni ezt a rendszert. A közleményben a bizottság olyan stratégiát fog nyilvánosságra hozni, és ez ma már nem titok, hogy lépésenként haladjunk. Az első lépés pedig az lesz, hogy 2014-ben három szolgáltatás legyen, az Open Service, vagyis a nyitott szolgáltatás, a mentés, és a harmadik a Public Regulated Service. Miért kell megjelennünk? Azért, mert ez egy lehetőség. Nem lehet várnunk a 28 műholdra, hogy megjelenjünk a piacon velük. A polgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megismerjék a Galileót, és hogy kidolgozzák az alkalmazásokat. A második lépés 2016-17-től indul, mind att, minden attól függ, hogy hogyan ö, finanszírozódik a program, és ö, hogyan alakulnak a szerződések, és meglegyen a komplet rendszer. Ez a cél, és még egyszer megerősítem, ezzel a célral kapcsolatban nem kötünk kompromisszumokat. Soha jelezni szeretném azt is, hogy én magam is lelkes támogatója vagyok a Galileónak. Tíz éve dolgozom ezen a témán, úgyhogy egyszerűen tíz év után képtelen vagyok fél megoldásokat elfogadni, mert olyan nincs. Csak a teljes rendszer létezik. Olyan rendszer, amely lassan jelenik meg a piacon. De ennek a rendszernek most pillanatnyilag nem ö, tudunk teljes képet adni. Tökéletesen egyetértek önnel abban, hogy először minden adatra szükség van, hogy dönthessünk. És még a bizottság számára is, ez színek on feltétel. Senki nem dönt anélkül, hogy biztos legyen abban, hogy minden információ rendelkezésére áll. És ezen kommunikáció segítségével már két-három hónap múlva majd hivatalosabb módon egy jogalkotói javaslat keretén belül az új pénzügyi tervről a bizottság, mint programkezelő, azzal a kis tapasztalattal, amelyre önök is utaltak, tud majd tájékoztatni mindenkit a parlamentben, hogy hogyan kell kezelni azt a borítékot, amelyet két évvel ezelőtt ránk bízott a tanács és a parlament. Hogy mennyi pénzzel rendelkezünk a jelenlegi ö, időszak végéig, és milyen többletköltség lesz, és miért. Mert tudniuk kell, hogy miért jelent meg ez a többletköltség. A bizottság nem azért jelentette meg ezt, mert rosszul kezelte a pénzeket. Itt arról van szó, hogy ezek a realitások és azok, akiknek dönteniük kell, és jól kell kezelniük ezt a programot, tudniuk kell, hogy mi rejlik a többletköltség mögött. Egy másik dolog, hogy a többletköltségen keresztül ennek a programnak hogyan kell szembenéznie a kockázatokkal. Nevezetesen, van-e arra műszaki lehetőség, hogy újra tervezzünk, vagy hogy egy második lépésben bizonyos tevékenységeket átcsoportosítsunk, igen vagy nem, és milyen következményekkel. Végezetül még arra, arra azt is tudniuk kell, hogy milyen költségekről van szó, abban a pillanatban, ahogy már működik a rendszer. Mert az unió célja nem az, hogy 28 ö, műholdas ö, rendszert ö, fent illetve a Földön is használjon, csak egyszerűen úgy, hogy fellövi őket, hanem hogy tudja őket megfelelően használni is. Az elmúlt 14 hónap során tanulmány készült, és ennek alapján egy becslést készült, készített a bizottság, amely több évre szól. Nem olyan becslést készítünk, amely 5 vagy 10 évre szól. Az, az alkalmazás túllép az Európai Uniós költségvetési mechanizmusokon. Ez reális és programozáshoz kapcsolódó rendszerektől függ, mint például a Galileo. Nem lehet öt évre szerződést kötni. Hogyha valakinek egy ilyen rendszert kell működtetnie, akkor valamilyen hosszú távú, hosszú, hosszabb távú lehetőségre kell számítania. Úgyhogy még néhány hét türelmüket kéri a bizottság, hogy rendelkezésükre pohá- bocsáthasson minden olyan aspektust, amely alapján jobban láthatják a helyzetet, jobban értékelhetik, és jobban dönthetnek a program jövőjéről. Rövid leszek, elnök úr. a kutatóprogram szerepét és hasznosságát is felvetették. Nos, ma az az infrastruktúra a saját költségvetési sorokból kerül kifizetésre, de ami az alkalmazást illeti, és ami már a piac teljesen kreatív szféráit érinti, ott a kutatás finanszírozás eszközeit vesszük igénybe. És az elkövetkező évek során is ez így lesz. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy a biztos, biztosom és a szolgálat is teljes mértékben rendelkezésükre áll, hogy a programmal kapcsolatos minden aspektusról bármikor tárgyaljunk, nem csak a Jeep vonatkozásában, hanem az önök szakbizottsága vonatkozásában is rendelkezésükre állunk, úgyhogy kérem kérdezzenek, köszönöm. Látom, hogy Ódi kolléga még szeretne reagálni, hogy mégse? Nem. Akkor ezzel szeretnék köszönetet mondani az előadásért. Hol asszony parancsolja? Köszönöm szépen. biztosan véletlen volt, de nem válaszolt a kérdésemre a katonai függetlenség vonatkozásában. Igaza van, elnézését kérem. A Galileo polgári rendszer polgári irányítással, mint rendszer. Aztán vannak alkalmazások, és az alkalmazások között ez most az alkalmazások a használóitól függ, a Public Regulated Service keretén belül lesznek kormány alkalmazások, vagy katonaiak. De nem szabad összekeverni a katonai rendszert, illetve a katonai alkalmazásokat. Óriási a különbség ugyanis a kettő között. Egyébként egy hónappal ezelőtt a tanács és a parlament a bizottság javaslatának kidolgozásáról beszélt, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a PRS rendszerhez. Nem tudom, hogy tudnak-e erről, a tanácsban már folynak tárgyalások, és a parlamentben is meg tudjuk ugyanezt a javaslatot vitatni, mert ugyanakkor fogunk a tanácshoz és a parlamenthez fordulni ebben a témában. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Aztán júliusban Koppa asszony készít egy jelentést, aki ugyanerről az aspektusról készít jelentést, és különbséget tesz a polgári rendszer, polgári irányítás között, illetve az úgynevezett downstream rész között is, ami az alkalmazásokra vonatkozik. Ganz herzlich bedanken. Akkor még egyszer köszönetet mondok. El kell, hogy mondjam, hogy a bizottság részéről valaki első alkalommal, mondom, történt, hogy ilyen részletesen bemutatták, ezt köszönöm szépen. Ez segítségünkre volt, és a kollégák megjegyzéseit vegyék figyelembe. Sokat segíthetne, hogyha lenne egy dokumentum, amely tartalmazza az új tényeket, mert nincs mindig itt az összes kolléga, ez könnyű lenne. Nem kell ezt több száz oldalon keresztül elmondani, néha egy rövid megjegyzés egy-két oldalban elég. Remek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az összes kollégának szeretnék köszönetet mondani az aktív részvételért, a megjegyzésekért. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének is, hogy sikerült lezáróan hozzászólnia. Azt hiszem, hogy ez azon nem változtat, amit ma délelőtt elmondtunk már. A kollégák támogatták azt a véleményemet, hogy információ hiány uralkodik a sorainkban, és azt gondolom, hogy ez egyelőre még mindig így van. Szerintem a ma délelőttiek értelmében kéne előkészíteni a levelet. Nem jó jellegű jelentést kérünk, hanem igazából arra lennénk kíváncsiak a jelentésben, hogy mi a véleményük a műholdas programról. Szeretném itt kiemelni, hogy politikailag jól működő dimenziót kell kialakítanunk a műholdas navigációs rendszerekre nézve. Ez egy nagyon fontos infrastruktúra, amely gyakorlatilag az összes politikai terület szemében fontos. Arról van tehát szó, hogy olyan projektről beszélünk, amely számos ágazat számára biztosít jelentős előnyöket. Egy brit vizsgálat alapján jutottam információkhoz. Ezek értelmében az űrszektorral összefüggő ágazatok ellenállnak a recessziónak is, tehát ebben az időszakban is 10%-os növekedésre tettek szert, tehát ez egy 7 milliárdos összeget jelent. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes hír, persze nem tudtam részletesen utána járni ennek a hírnek, a valóságtartalmának, de minden esetre nálam volt ez. És a rendszerünk úgy kell, hogy működjön, ahogy ma is működött és ahogy ma elhangzott, de a szalámizás módszere nem működik. Ez olyan, mintha vasutat akarnánk kialakítani, de csak egy sint építenénk. De most ez egy kísérlet a Galileóval. A következőkkel szeretném lezárni az alábbiakat. Európa első alkalommal lépett fel a garantált civil szolgáltatással. Ha jól tájékoztattak, akkor más játékos ilyen rendszert nem kínál a garantált civil szolgálat vagy szolgáltatás címszava alatt, és azt kell tudni, hogy Európa ugyanolyan teljesítőképes, mint az Egyesült Államok, és teljesítőképesebb Oroszországnál európaiként Szerintem egyértelműen meg kell találnunk a forrásokat a rendszer finanszírozásához. Hatékonyabbá kell ezt alakítani, mint ahogyan ez eddig működött, de egy jó előkészítés esetén egy jelentés hozzájárulhatna ahhoz, hogy jól valósítsuk meg a Galileo rendszert. Köszönöm szépen az elmondottak szerint járunk el. Az Európai Bizottságoktól kérünk egy feljegyzést, hogy tudjuk mi a helyzet. Egyébként pedig köszönöm szépen, és érdekes ebédszünetet kívánok.